Okay, you know, we are very, really running out of time, so now we need to, to find your... Nagyon kevés már az időnk, illetve egyre kevesebb. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és kezdjük el a munkát. Nagyon gyümölcsöző és hosszú koordinátori ülésünk volt ma, de annyi döntést hoztunk, hogy gyakorlatilag magam is meglepődtem azon, hogy sikerült a munka végére érnünk. Úgyhogy köszönöm a kollégáknak ezúton is, akik részt vettek ebben. Kezdjük az első napi rendi ponttal, ez a koordinátorok ülése volt gyakorlatilag. Kérem most akkor a napi rend elfogadását, köszönöm. A szeptember 24-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, Marias úr, öné a szó. Köszönöm szépen. A titkársággal már felvettem a kapcsolatot, ezért most röviden tudok fogalmazni. Szeretném azt kérni, hogy szerepeljen egy javaslat a jegyzőkönyvben a mi részünkről, az ECR részéről, mégpedig legyen egy nemzetközi meghallgatás a német visszafizetések, háborús visszafizetések témájában, vagy jóbetétel témájában. Megvizsgáljuk majd a titkársággal, hogy hogyan lehet ezt a napi rendre juttatni. Köszönöm szépen, a jegyzőkönyvet ennek megfelelően módosítjuk. A négyes pont következik, az elnök közleményei. Nekem nincsenek közlendőim, csak szerettem volna elmondani, hogy a Peti Szakbizottság elnökeként Cipruson jártam, kiváló egyeztetéseket tartottunk ott, és a média példátlan módon számolt be erről, de ez egy másik történet, ha valakit ez érdekel, akkor kérem, keressen meg ezzel kapcsolatosan. Van-e valamilyen megjegyzés a napirendel kapcsolatosan? Nincs. Akkor pedig beszámolnék a koordinátorok döntéséről. Sok-sok döntést hoztunk meg, ami nagyon hasznos mindannyiunk számára a jövőbeni munkára való tekintettel. Sok-sok dolgot jóvá hagytunk. Próbálom itt a jegyzeteimben megtalálni, hogy mit is szeretnék mondani. Meghatároztuk a jelentéstevőket, a Peti Szakbizottság 2014-es tevékenységéről szóló éves jelentést Géringede Üdenberg Ödenberg asszony kapta az SND-től, aztán az Európai Ombudsmanról szóló különleges jelentés. Az 55-ös cikknek megfelelően ez egy néppárti jelentés tevőé lesz, és nagyon szorosan együtt fogunk, fogunk működni a Lébeszak Bizottsággal, amely itt az illetékes szakbizottság, aztán kijelöltünk egy szemét egy vélemény számára, amely a az Európai Uniós jogszabályok átültetéséről szóló 2013-as jelentés. Ez is néppárti jelentéstevő, aztán az AFKO számára készítünk egy véleményt az European Citizens Regulation-nel kapcsolatosan. Ez egy saját kezdeményezésű jelentést, az ALDE és az ECR még harcolnak ebben az ügyben, és megígérték, hogy megállapodnak majd erről. Remélhetőleg sikerül olyan megoldást találni, amely mindkét fél számára kedvező, mindkét félnek egyébként 6-6 pontja van a Dehont rendszer alapján. Megvitattuk és döntést is hoztunk a hármas listára vonatkozóan ezek az el nem fogadható petíciók. Sikerül gyümölcsöző eszmecserét folytatni erről a decemberi ülésen bemutatjuk majd ezt a listát. Aztán az ajánlások módosítására vonatkozó eljárásról is sikerült megállapodnunk, a webportált is jóvá hagytuk végre. Körülbelül három hónapos tesztelési időszakkal kezdődik ennek a működése. Ez gyakorlatilag a webportál működésének első szakasza. Az ülés további részeit el kellett halasztanunk, sajnos nem volt már idő rá. Egy sürgős kérdés van, sürgőségi eljárásra érkezett egy kérés a gyermekekkel kapcsolatos ügyekben. A néppárt vetette ezt fel a gyermekvédelmi kérdések kapcsán, és gyermekek elrablásával kapcsolatosan. Abban állapodtunk meg, hogy mindig sürgőségi eljárást kellene lefolytatnunk, hogyha gyermekeket érint egy-egy ügy. Ennyit szeretem volna elmondani a koordinátorok döntéseiről. Az Európai Bizottság is képviselteti magát ma itt. Most pedig rátérünk a petíciókra, amelyek a napi rendünkön szerepelnek. Hetes napi rendi pont. 0393-as számú petíció. Szeretném megkérdezni, hogy David Petri itt van-e a teremben. Do we have, do we have uh, Mr. Alejandro del Campo here? Alejandro del Campo úr itt van-e? Itt van? Üdvözlöm. Valke úr, jelen van-e? Valke úr itt van, Thompson úr? Úgy látom nincs. Thompson úr nincs itt. De a két jelenlévő benyújtót üdvözlöm. Hát akkor kezdjük önnel, Valke úr. Vagy Del Campo úr? Del Campo úr. Talán elkezdhetné ön. Elnézést, hogy egy kicsit zavarban vagyok, de nagyon nehéz ülésen vagyunk túl. Öni a szó. Buenos días. Jó napot kívánok. Spanyol vagyok adótanácsadó és ügyvéd a Baleári, Baleári szigeten, már körülbelül 25 éve kezdtem el ezt a munkát, de 2013. februárjában úgy döntöttem, hogy feljelentem hazámat az Európai Bizottságnál, mert 2012-ben az úgynevezett 720-as nyom, formanyomtatványt kezdte el alkalmazni a spanyol állam. Ez azt jelenti, hogy az, a spanyol államnak be kell jelenteni a külföldi tulajdonokat, illetve ö, ingatlanokat. Én úgy gondolom, hogy ez nem felel meg az európai jogi normáknak, sem a spanyol alkotmánynak. Jelenleg Spanyolországban vannak olyan bűncselekmények, amelyek soha nem évülnek el ilyen a terrorizmus, ilyen, a, ilyen a, a tömeges mészállás, és 2012 óta ilyen bűncselekménynek számít az is, hogyha valakinek külföldi javai vannak, és ezeket nem deklarálja a spanyol hatóságok felé a 720-as a 720-as formanyomtatványjal. Nagyon sokan élnek Spanyolországban, akik örülnek annak, hogy Spanyolországban élnek, vannak német, brit nyugdíjasok vagy vállalkozók, akik egyik napról a másikra így aztán bűnözők lettek, mert nem e, nyújtották be 2013-ban ezt a, ezt a formanyomtatványt. Van egy brit hölgy például, aki 15 éve él Majorkán, és 10 évvel ezelőtt örökölt a Nagy-Britanniában egy 120 ezer euró értékű ingatlant, illetve némi pénzt is. Ezt Nagy-Britanniában ha, hagyta, és ezután úgy gondolta, hogy csak Nagy-Britanniában kell adót fizetnie, de kiderült, hogy nem így van, Spanyolországban is. Elképzelhető a jelenlegi a törvények szerint, hogy 20 ezer eurós bírságot vetnek ki rám, hogyha nem vagy ezt be időben az adóhatóság felé. Sőt, elképzelhető az is, hogy minden büntetést összevéve 150 kal meghaladja a kivetendő adó az ingatlan értékét, mert úgy vélhetik, hogy ez az előző évben bekövetkezett vagyongyarapodás azt is hozzá kell tenni, hogy soha nem évül el ez a bűncselekmény, a külföldi ingatlanok nem bevallása. Bár ez a brit hölgy bizonyítani tudja, hogy már tíz éve is birtokában volt ez az ingatlan. Úgy gondolom, hogy ezzel a jogszabályjal Spanyolország egyértelműen megsérti az európai jogszabályokat. Az Európai Bíróság kimondja azt, hogy meg lehet növelni az elévülés időtartamát, de nem szabad ezt aránytalanul megtenni. De Spanyolország nem meg növeli az elévülési időszakot. Nem erről van szó, hogy ezt kitágítja, hanem arról van szó, hogy ez egy olyan bűncselekmény, ami soha nem évül el. Nagyon sokan vannak ilyen helyzetben, akik nem ö, vallották be külföldi ingatlanaikat, de ezek ezek a rendkívül magas bírságok, amelyek sosem évülnek el, e, ezek arra, mm, ezek miatt nagyon sok ember, aki Spanyolországban kívánt letelepedni, úgy döntött, hogy elmenekül Spanyolországból. Ez mindenképpen nagyon rosszat tesz azoknak az embereknek, akiknek külföldi ingatlanjuk van. Úgy vélem tehát, hogy az Európai Uniós jog sérül, hiszen nem valósul meg sem a tőke, sem a személyek szabad mozgása. Az európai intézményeknek sürnek sürgősen fel kell kérnie Spanyolországot arra, hogy vagy alapvetően módosítsa ezt a jogszabályt, vagy törölje azt el. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you very much. Köszönjük szépen, most pedig Anthony Valkenak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Uh, good morning, my name... Köszönöm szépen, elnök asszony. Antoni Valknak hívnak, belga-brit állampolgár vagyok, a brüsszeli ügyvédi kamara tagja is vagyok ügyvédként részt vettem a petíció megfogalmazásában az EU Rights Clinic képviseletében. Ez egy civil szervezet, Európa európai eh, polgári eh, fellépéseket eh, segítő szervezet. Az Abuzos Urbanisticos spanyol szervezet Spanyolországban élő embereknek segít, hogyha visszaérnek a jogaikkal elsősorban ingatlan ügyekben. Azért fordultak hozzánk, mert több tagjuk jelezte, hogy súlyos aggájaik vannak azon szabályokkal kapcsolatban, amelyek a vagyonbevallással függnek össze. Spanyol adóköteles személyek külföldön birtokolt vagyontárgyairól. Ahogyan Alejandro is elmondta, véleményünk szerint ezek a szabályok nincsenek összhangban az európai jogszabályokkal. Először is az egyik hatásuk az, hogy eltérő ben kezeli az embereket, azokért, akik eh, Spanyolországban, illetve Spanyolországon kívül rendelkeznek vagyonnal. Ez a bevallási kötelezettség csak a külföldön birtokolt eh, vagyonra vonatkozik. Ezért ez eh, különbség az elbánásban, teljesen máshogy kezelik azokat, akik Spanyolországban, illetve akik külföldön, Spanyolországon kívül rendelkeznek vagyontárgyakkal. Ez nagyon jelentős mértékben érinti hátrányosan azokat, azt a két és két millió százezer európai állampolgárt, akik az Eurostat statisztikái szerint letelepettek Spanyolországban. Hogyha tehát megnézzük egyrészt, hogy milyen büntetéseket kell fizetni hogyha valaki nem nyújtja be ezt a vagyonbevallást, illetve mekkora büntetést vett neki a más adózási, mulasztási ügyekben. Nagyon nagyok a különbségek. Például, hogyha valaki hibásan tölti ki a spanyol személyi jövedelem bevallást, vagy későn nyújtja be az adó bevallást a 720-as számú formanyomtatványt, akkor 100 euró büntetést kell fizetnie szemben azzal, hogy 1500 a minimális szankció és 10.000 a maximális, hogyha valaki ezt a külföldi vagyonra vonatkozó vagyonbevallást nem nyújtja be. Az európai polgárok, akik Spanyolországban élnek, nyilvánvalóan nagyobb valószínűséggel rendelkeznek külföldi vagyonnal, ingatlannal, ha megnézzük különösen, hogy milyen eh, sok nyugdíjas él Spanyolországban. Ezek a szabályok eh, eh, korlátozzák a tőke szabad mozgását. Az Európai Bíróság többi életében is kimondta, hogy kimondja, hogy olyan intézkedések, amelyek akadályozzák a tőke szabad mozgását, vagy különbséget tesznek belföldiek, illetve más tagállamok állampolgárai között, sértik az EU jogszabályokat. Szerintünk a határon átnyúló beruházásokat vissza fogja szorítani ez a rendelkezés. A spanyol országok, spanyol állampolgárok ugyan rendelkeznek lehetőséggel, hogy külföldön ruházzanak be, viszont a külföldieknek sokkal magasabb a jogkövetési költsége ilyen vagyontárgyak esetében, és sokkal magasabb büntetéseket kell fizetniük. A határidők is eltérőek eh, a külföldi vagyon bejelentése, illetve a szokványos adóbevallások, eh, például a vagyonadó bevallás eh, benyújtása között, amit a régióban kell benyújtani például június a határidő a külföldi vagyonbevallási formanyomtatvány benyújtására, ez a 720-as formai mutatvány nem elnézés, nem június, hanem március a benyújtási határidő, június pedig a rendes vagyonadó bevallás. Tehát például, ha valaki Belgiumban ruház be, vagy ott vesz vagyont, akkor az erről a beruházásra vonatkozó dokumentumokat, illetve adó bevallást már márciusban be kell nyújtani illetve májusban kell benyújtani, de ez már túl késő ahhoz, hogy ugyanarra az időpontra vonatkozó bevallást akkor Spanyolországban benyújtson, mert ott a márciusi határidő érvényes miközben Belgiumban elég májusig benyújtani az ilyen befektetése vonatkozó adóbevallást. Emellett az Európai Bizottsághoz is panaszal fordultunk, és kértük, hogy vizsgálja meg a helyzetet. Szeretnénk azt elérni, hogy ezeket a szabályokat ugyanolyan szabályok vonatkozzanak a külföldi vagyonra, illetve a Spanyolországban birtokolt vagyonra. Ugyanolyan határidőket alkalmazzanak, ugyanolyan szankciókat, büntetéseket alkalmazzanak. Hogyha itt arról van szó, hogy adó elkerülésnek akarnak a nyomára bukkanni, hát ezek a szabályok messze túlmennek a szükségesen, aránytalanak, és hiszen ezek csak külföldi vagyonra vonatkoznak. Hogyha a szándék az, hogy megtalálják az adó elkerülőket, akkor az ilyen adóbevallás minden vagyonra, vagyon tárgya kell, hogy vonatkozzon, és nem csak a külföldön birtokoltra a, e, ennek a szervezetnek a tagjai amiatt is aggódnak, hogy hova kerülnek ezek az adóbevallások. Vannak olyan javaslatok Spanyolországban, amelyekben megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy bevezessenek egyfajta exit text, e, tehát kilépési adót, hogyha e, valaki, tehát már nem egy másik országban válik adó alanyá, akkor meg kell, hogy fizesse Spanyolországból ezt a kilépési adót. Hát ez kísérletezés, és um, talán most kell fellépni, hogy megelőző jeleggel, hogy ilyen tisztességtelen uh, adókat majd később ne fogadjanak el. Látunk más országban is ilyent, uh, ahol ilyen haircut uh, adókkal, teljesen igazságtalan külön adókkal um, sújtottak indokolatlanul polgárokat. Kérjük tehát a petíciós bizottságot, hogy vizsgálják meg alaposan ezt az ügyet. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt, amit elmondott. Biztosíthatom önöket és az itt ülő kollégákat, hogy nagyon sok petíció érkezett erről az ügyről. Nagyon érdekel ez az ügy nagyon sok európai polgárt. És azoknak, mondom, akik követik ezt, eztnek az ügynek az alakulását, az interneten is lehet hallgatni a petíciós bizottság ülését, nyilván sokan hallgatják is ezt. Önökhöz fordulunk. Ez a parlamentnek az egyetlen olyan szakbizottság, amely közvetlenül foglalkozik az európai polgárok számára fontos ügyekkel. Most pedig Szeretném megadni a szót a bizottságnak, Luis Maria Stivrissinek, és ezt követően a képviselők kérdéseit hallgatjuk meg. Madam Chair, good morning. So my name is Luisa Civris. I... Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Én képviselem ma itt az Európai Bizottságot az előttünk álló három petíció kérdésében. Kezdeném azzal, hogy mi is az eddigi eredménye az Európai Bizottság eddigi vizsgálódásának, amely az eddigi információkra alapul, és utána megpróbálom majd megválaszolni az esetleges kérdéseket. Először tehát szeretném elmondani, hogy hol állunk a vizsgálódásainkban. Biztosíthatom önöket, hogy a lehető legkomolyabban vettük ezt a kérdést, és szeretném megismételni azt, hogy a petíciók ugyanúgy, mint a panaszok nagyon fontosak az Európai Bizottság számára, hiszen így felhívhatják a polgárok a figyelmünket arra, hogy a tagállamokban valami nem működik megfelelően, illetve jogsértés történik. Az Európai Bizottság figyelmét felhívták arra a petíciók benyújtói, hogy Spanyolország 2013-ban bevezette azt a kötelezettséget, hogy a külföldi vagyonról nyilatkozatot tegyenek a polgárok. Itt Spanyolország nem tesz különbséget természetes személyek és jogi személyek között, és amíg az adófizető külföldön vagyonnal rendelkezik, nyilatkozatot kell tennie arról. Mi a rendelkezés álló információk alapján vizsgálatot indítottunk, felvettük a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, találkozókat tartottunk. Egészen tegnapig tulajdonképpen folyamatosan spanyol, a spanyol hatóságoktól látogatók érkeztek hozzánk, ez nagyon gyümölcsöző gyakorlat volt, hiszen sikerült a vonatkozó jogszabály hatáját felmérnünk. Miért kellett ilyen párbeszédet folytatni? Azért, mert egy nagyon új jogszabályról van szó, és az Európai Bizottságnak még nem volt tapasztalata, sőt a spanyol hatóságoknak sem, azzal kapcsolatosan, hogyan zajlik majd a jogszabály végrehajtása, illetőleg milyen esetleges szankciók lépnek életbe, hogyha valaki nem számol be a jogszabálynak megfelelően a külföldi vagyonáról. Köszönjük szépen a petíció benyújtóinak, hogy fényt derítettek mindezen elemekre. Ez nem egy hagyományos petíció, ugyanis általában az adózás egyetlen egy vetületével foglalkozunk. Itt a jogszabály több eleme is szóba került, sőt az egész jogszabály maga vizsgálatágyát képezte, az Európai Bizottságnak több szolgálata is részt vett az elemzésben, ezért is tartott egy kicsit hosszabb ideig az eljárás. Összességében elmondhatjuk, hogy mint a petíció eh, benyújtói, mint eh, a kb. 40-50 panaszos, akiről itt szó van, felhívták a figyelmet arra, hogy milyen korlátokba ütközünk itt, a tartalmi kérdésekre vonatkozólag annyit tudunk elmondani, hogy a közvetlen adózás területén korlátozott a harmonizáció, és a tagállamok maguk dönthetik el, mit adóztatnak meg, hogyan, milyen eljárások során. Mégis ez, enne, mindennek úgy kell megtörténni, hogy ez ne diszkrimináljon a polgárok között, és ne legyen korlátozó jellegű. Úgy tűnik, a jogszabály célja az, hogy a spanyol hatóságok próbálják biztosítani a Spanyolországban eh, élő adózók részéről a megfelelő adók befizetését. Ugyanis arra alapoznak, hogy ezek a vagyon, e, e, vagyontárgyak adott esetben a jövőben esetleg jövedelemhez juttathatják a tulajdonosaikat. Az egyik szempont, amelyről hallhatunk az imént, hogy ez csak a külföldi vagyonra vonatkozik, és nem a spanyolországi vagyonra. Lehet, hogy ez azzal is magyarázható, hogy a spanyol vagyonra vonatkozólag a spanyol hatóságok könnyebben ki tudják deríteni azt, hogy valóban az illető rendelkezik-e ingatlannal, bankszámlákkal és így tovább, külföldi vagyon esetében ez nehezebb ügy. Ezen túlmenően az Európai Bíróság több esetben is úgy ítélte meg, hogy néhány esetben jogos lehet az EU-s alapvető szabadságjogok korlátozása, ugyanakkor azonban ezen korlátozásoknak arányosnak kell lenniük. Az Európai Bizottság szolgálataiban kétség merült fel, arra vonatkozólag, hogy a jogszabály milyen konzekvenciákat irányoz elő, hogyha valaki nem felel meg teljes körűen a jogszabály előírásainak. A spanyol hatóságokkal közöltük, hogy milyen kétségeink vannak ezen az EU kísérleti platformon. Jelen pillanatban várunk, kivárunk, hogyha, az Európa, hogyha a spanyol hatóságok nem reagálnak a mi meglátásainkra, akkor tovább folytatódhat az, az eljárás. Ami a panaszosokat illeti, az Európai Bizottság folyamatosan kommunikál a panaszosokkal, és tájékoztatja őket arról, hogy milyen lépéseket tesz a felvetett problémákkal kapcsolatosan. Előkészítettünk egy levelet, amelyben tájékoztatjuk a panaszosokat a konklúzióinkról, Jelen pillanatban várunk a fordításra, ugye abban a nyelven kell válaszolnunk a panaszosoknak, amely nyelven hozzánk fordultak, tehát lehet, hogy néhány hétig eltart, amíg elkészül a fordítás. Egy teljes körű átfogó elemzést fognak kapni tehát tőlünk, és egy hónapon belül reagálhatnak a levelünkre. Ez a hagyományos eljárás, ez a jog megilleti őket. Itt tartunk tehát ma. Tudom, hogy az Európai Bizottságnak is be kell tartania egy határidőt, többé-kevésbé tíz nap alatt kell tájékoztatnia a petíciós szakbizottságot írásban, hogyha valamilyen változás történik. Azt hiszem, mindent elmondtam. Nem tudom, van-e alkalmam válaszolni a kérdésekre, ha van ilyen. Rendben, mondja az elnök, akkor megnyitom a vitát a kollégák számára. Ők kapnak szót, Mátó úr az első. Uh, Köszönöm szépen, csak röviden. Szeretnék köszönetet mondani a magyar, szeretném megköszönni a magyarázatokat a petíció benyújtóinak is, illetve a bizottságnak is. A spanyol kormány világosá tette a helyzetet a bizottság felé. Örülök annak, hogy együttműködik a bizottsággal, ez nagyon fontos. A bizottság azt mondja, hogy vizsgálatokat végeznek, folytatják az információ keresést, és körülbelül két héten belül megkapják a petíció benyújtója, benyújtója a részletes elemzést, ez mindenképpen pozitív eredmény. Szerintem a, ez a bizottsági javaslat megfelelő, megfelelő időhatárokat be kell tartani. Nos, két percre hadáljunk meg, hogy annál a kérdésnél, hogy mi is az értelme ennek a jogszabálynak. Mi volt a jogalkotó célja? Hogy kiszűrje, kiszűrje a adócsalást? Hogy lokalizálja, hogy lokalizálja a külföldi ingatlanokat? Erről van itt szó. Ugye elvileg ez egy informatív adó bevallás, tehát a spanyol hatóságot ezáltal, vagy ebben kell tájékoztatni arról, hogy milyen külföldi javai vagy ingatlanai vannak az adó alanynak. Ez végül is elfogadható, tehát ennek a jogszabálynak a, a célkitűzéseit nem lehet elvedni vajon arányos, diszkriminatíve, ami az személyek és a tőke szabad mozgását illeti, szerintem itt sincs semmilyen gond. Hiszem, a mozgás szabadságának megsértése nélkül a tagállamok szabadon szabhatják meg adó jogszabályaikat, Tehát ez azt jelenti, hogy elvileg ebben, ezen a területen nincsen semmiféle diszkrimináció. Aztán úgy gondolom, hogy elektronikusan is be lehet nyújtani ezt a ezt a be, adó bevallást, tehát itt sincs gond. Aztán felmerült az a kérdés is, hogy vajon itt ezek mennyire, ezek mennyire számítanak személyes adatnak, a bíróság szerint is sincsen semmiféle diszkrimináció, és a kért adatok valójában a gazdasági, a kért adatok az adóhatóság érdeklődését normális, hogy felkeltik, tehát ezeket meg kell adni, gazdasági jellegű vagy vagyon jellegű adatok ezek, nem személyes adatok, tehát itt sem történik jogsértés. Nagyon fontosnak tartom, hogy a spanyol alkotmány 31. cikkét mindig tiszteletben kell tartani, tehát mindig az általános érdekeknek kell győzedelmeskednie. Azt még nem tudjuk, hogy mennyire arányosak-e a törvényben feltüntetett büntetések, ez majd kiderül, meg kell várni ennek a vizsgálatnak az eredményét, hogyha nem, akkor a bizottság eljár majd az ügyben. Várjuk ennek az ügynek a végét, megvárjuk a bizottság dokumentumát, és aztán eldöntjük, hogy hogyan lépni. Köszönöm szépen, Matúr, mondja az elnök. Udelsevályos következik. Ja, jag tror att eh, det, är väl egentligen inte någon som motsätter sig att eh, vi ska försöka hitta azt hiszem, hogy senki nem cáfolja azt, hogy nem kellene küzdeni az adó elkerülés ellen. De ami eddig elhangzott, az nagyon világossá tette, hogy mi is zajlik Spanyolországban. Véleményem szerint nagyon nagy a korrupció a hatalom birtokosainak a körében. Nagyon elterjedt a korrupció, és véleményem szerint az ilyen korrupció ellen próbál küzdeni Spanyolország, a spanyol kormány, ezért hozták meg ezt a rendelkezést, itt persze szó van azokról is, a nyugdíjasokról, akik megdolgoztak a nyugdíjukért, és Spanyolországban telepetek le, és ott akarnak élni. Nos, Spanyolországnak, mint minden más tagállamnak joga van arra, hogy beszedje az adó bevételeket, amelyek járnak neki. De azért azon el kell gondolkoznunk, hogy milyen források adókat, milyen forrásokból kívánják ezeket az adóbevételeket beszedni és fel kell tennünk a kérdést, ki ez a pénz, és vajon ez, ezek a pénz, ezeknek a pénzeknek az adóját valóban a spanyol államnak kell -e befizetni. A pénzügyi válság során persze értetően a spanyol kormány minél több adót kívánt beszedni, és növelni akarja a bevételeit. Nagyon nagy büntetést szabnak ki például tüntetések kapcsán is. Ez a jogszabály is azt mutatja, hogy itt is ez a tendencia érvényesül, nagyon magasak a büntetések hogyha valaki mulasztást követel. Az egész um, adminisztratív hátteret is um, figyelembe kell venni, van jogorvoslat, esetleg lehet bírósághoz fordulni, de fel kell tennünk, mint mondtam, azt a kérdést, hogy ki a kárvalótja ennek a jogszabályi rendelkezésnek. Ez egy pusztán adminisztratív intézkedés. Úgy gondolom, hogy ezek a nyugdíjasok, akik Spanyolországban élnek, nekik meg kell kapni a pontos információkat, meg kell, hogy kapják ezt a formanyomtatványt olyan nyelven, amit ők értenek, és minden EU polgár rendelkezik a tájékoztatáshoz fűződő joggal. Köszönöm szépen, Fiókán úr. Soledad, köszönöm. Spanyolországban jelenleg az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy hol érvényesül a jogállam, illetve nem tudjuk, hogy hol kezdődik az igazságszolgáltatás. igazságszolgáltatás. Nem tudjuk, hogy mi az, ami üldözendő cselekmény, mi az, ami nem. Nem tudjuk, hogy Spanyolország korrupt országe, vagy éppen, hogy üldözik a korrupciót? Importante. Nos, tudnunk kell, hogy az Európai Unióban általában mindent megteszünk azért, hogy az adó csalás ellen fellépjünk, Spanyolországban is megtörténik ez. Ez alapvető fontosságú, de mindenképpen harcolnunk kell, mert a teljes unióban az elkövetett adócsalások mennyisége hatalmas összeg. Ami a konkrét kérdést illeti, elég sok kérdés merül fel. Van egy tartalmi kérdés. Nos, azok a személyek, akiknek be kell vallani külföldi ingatlanjaikat, olyan személyek, akik spanyol adóalanyok, tehát nincs kettős adóztatás, Nos, szerintem, igazság, szerintem igazságtalanság nem történik itt, tehát nem, olyan, nem arról van szó, hogy csak a Spanyolország ingatlannal rendelkezőket adóztatják meg. Nem tudjuk, hogy mennyire arányos vagy aránytalan ez az adó, de nincs különbségtétel azok között, akik spanyolországi lakosok, vagy akik nem spanyolországi lakosok, tehát minden spanyolországi adóalanyra vonatkozik ez. Viszont szerintem van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez egy eljárási kérdés, szerintem mindenképpen aránytalan a előtérbe helyezett büntetés, illetve a határidő is túlságosan rövid, Nos, úgy vélem tehát, hogy az lenne itt jó, hogyha a petíciós szakbizottság megkapná a szükséges információt, hogyha az Európai Bizottság megadná a szükséges tájékoztatást mindenkinek. Fontosnak tartom tehát, hogy az eljárási kérdéssel bővebben foglalkozzunk. Tehát továbbra is vizsgálódni kell, de nem a tartalommal van alapvetően gond, hiszen az adócsalás ellen mindenképpen fel kell lép, lépni, hanem itt eljárási kérdésekről van szó. Herr Marton, ni har bett om direkt tillbaka Köszönjük szépen. Parancsoljon. Intervención. Igen, köszönöm. Az utolsó felszólalás miatt akartam mondani valamit, tehát kire is vonatkozik ez a jogszabály? Nem a szegény európai nyugdíjasokra alkalmazzák ezt, hanem minden olyan spanyolországi adóalanyra, aki Spanyolországban köteles adót fizetni, rám is vonatkozik ez, hogyha, hogyha Brüsszelben van egy házam, akkor azról azt is be kell vallanom. És mi még nem is vagyunk nyugdíjasok sem, köszönöm. Tack så mycket. Ja, alla är vi skattebetalare. Köszönjük szépen. Hát mi ugye mindannyian adózunk, hazánkban és Európában is. Most pedig megadnám még egyszer a vendégeinknek a szót. Del Campo úr lesz az első. Kérem, legyen rövid. Nem tudom, hogy van-e még valami hozzáfűzni valója az eddigiekhez. Nem kell megtennie, de megteheti. Perdón. Elnézést. ennek az új jogszabálynak a célja dicséretes, az adócsalás ellen kell harcolnunk. Ez rendben van. A probléma itt csak az, hogy aránytalan ez az intézkedés. Mondok egy példát. Mindegy, hogy nyugdíjas vagy nem nyugdíjas, vegyünk egy családot, vagy egy párt, akinek van egy bankszámlája Németországban van mondjuk egy 60 ezer eurós bankszámlája Németországban, akkor egy főre jut 30 ezer euró. De miután az teljes, miután a teljes számla túlmegy az 50 ezer eurón, ami a határa jogszabályban, ezért be kell ezt vallani. Az, hogyha ezt nem teszi meg ez a pár, akkor adatonként 5000 eurós büntetést tud kiszabni az adóhatóság, a spanyol adóhatóság, ez a 60 ezres, 60 ezres számla esetében lehet könnyen 25-30 ezer euró is, mint büntetés. Ezért gondolom azt, hogy ez aránytalan. Nincs különbség a között, hogy adóparadicsomban helyezkedik el ez az ingatlan, vagy máshol. Tehát, függet, tehát mindegy az a spanyol adóhatóság számára, hogy mondjuk Németországban van -e ez az ingatlan, ahol nyilvánvalóan a német adóhatóság eljár. Szerintem nincs értelme annak, hogy nincs megkülönböztetés az adó paradicsomok és egyéb országok között. Vagy hogy Franciaországban van egy kis lakás, vagy az Egyesült Királyságban egy kis számla. Ez nem arányos. Miért nem lehet ezt megindokolni? az, az adócsalás ellen föl kell lépni. De így, ez nem azt jelenti, ezt nem úgy kell megtenni, hogy nehézkes adó, nehézkes eljárási szabályokkal kell terhelni az adófizetőt. Én szeretném, én szeretném azt, hogy ne legyen adócsalás, de mégis úgy döntöttem, hogy az a, akkor teszek jót, a, hogyha a tagállamomat feljelentem ebben a kérdésben, és elképzelhető, hogy valaki véletlenül tévesen adja be az adó bevallását. Akkor is megbüntetik? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy meglegyen a megfelelő együttműködés, adminisztratív együttműködés a tagállamok között. Ez az igazi út. Elnök, nem azt szeretem volna, hogy megint megmagyarázza, csak egy végső megjegyzésre vártam. Nem kötelező hozzászólni, de megteheti, hogyha gondolja. Vánk úr. Köszönöm, elnök asszony. Hát a végső kérdés valójában az, hogy arányosak-e a szabályok, vagy nem. Szerintem nem. Nem fogom most megindokolni, mert ezt már úgyis elmondtuk. A bírságok, a határidők, a büntetés, ez az ingatlan elhelyészkedése szerint diszkriminatív szerintem. Vannak európai szabályok, amelyek lehetővé teszik az információ átadást, és az adó hatóságok így tudnak együttműködni. Van egy 2011-es jogszabály irányelv, amely pontosan erről szól, hogyan cserélhetnek adatot az adóhatóságok. Ez miért nem elégséges, elnök? Köszönöm. Most pedig lezárnám ezt a témát meghallgattuk a bizottságot, és nagyon örülök annak, hogy ennyire komolyan veszi ezt a kérdést a bizottság, és hogy a kiterjesztett, kibővített párbeszédet ilyen lelkiismeretesen végzik. Ezt nagy értékeljük mi európaiak. Említette, hogy a levél másolatát elküldik, tehát ha jól értem, akkor a párbeszéd után elküldik a petíció benyújtójának ezt a levelet, ezt megköszönném, ha mi nekünk is eljutatnák, és a kollégák azt mondják, ugye, hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, és megvárjuk a további információt, és majd visszatérünk erre. De szerintem jól állunk, dolgozik a bizottság, együttműködik a spanyol hatóság. Mi itt vagyunk, ez azt jelenti, hogy eleget teszünk a kötelezettségüknek, vagyis hogy szolgáljuk az európai polgárt. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy beszámoltak erről a kérdésről, és remélem mi hamarabb visszatérhetünk erre. Köszönöm szépen. Free to stay in the room. Itt maradhatnak a teremben, hogyha szeretnének, és el is mehetnek, hogyha szeretnének, amikor csak akarnak. Következő napi rendi pontunk következik, a 0967-es petíció következik 2012-ből, és remélem, itt, le, itt van Jacqueline Cotteril. Itt van? Üdvözlöm. Azonnal meg is adom ennek a szót, parancsoljon. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai ülésre. Szeretném támogatni az előző petíció benyújtóét, Tudom, hogy a vonatkozó jogszabály milyen problémákat okoz, hiszen abban a faluban, ahol én lakom, ott polgármester helyettes vagyok. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Egyesült Királyságban nem szavazhatnak azok a brit állampolgárok, akik 15 éve külföldön élnek. Több petíciót is benyújtottak ehhez a szakbizottsághoz ebben a témában. Az Európai Bizottság többször is reagált ezekre a panaszokra, és Reding biztos asszony is szerepeltette ezt a problémát az egyik jelentésében, és felhívta tagállamokat arra, hogy cselekvésre van szüksége. Szeptemberben a konzervatív kormány Nagy-Britanniában bejelentette, hogy meg fogják változtatni a szabályokat, ennek értelmében a brit állampolgárok életük végéig szavazhatnak Nagy-Britanniában. Ez azonban nem elégséges megoldás, hiszen a következő választások alkalmával még nem szavazhatnak a hozzám hasonlók. A változtatás tehát a választási ígéretek betartásától vagy be nem tartásától függ, Emellett az egy esetleges eu szóló referendum esetén is tisztáz, tisztázatlan a helyzet. A jelen, dolgok jelenlegi állása szerint tehát egyelőre nem szavazhatunk, és egy kulcsfontosságú referendum alkalmával sem szavazhatnánk, amely során arról döntenénk, hogy az Egyesült Királyság az EU tagja marad-e, avagy sem. Emellett számos más európai országban élő embert is megfosztottak szavazási jogától, annak ellenére, hogy adott országban adót fizetnek például. Én Spanyolországban élek, és ott csak az EU-s helyhatósági választásokon szavazhatok, Tiszteletben kell tartanom azokat a nemzeti és regionális jogszabályokat, amelyekbe így nem tudok beleszólni. Emellett megdöbbentő az, hogy tíz éve egyetlen egy nemzeti választáson sem vehettem részt sehol, ami még értetetlenebb az, hogy a három felnőtt gyermekem, akik szintén aláírták ezt a petíciót, Spanyolországban nőttek fel, azonban sem Spanyolországban, sem Nagy-Britanniában nem szavazhatnak. Második generációs bevándorlókról van szó, akiknek a szülei éltek a mozgás szabadságának jogával, az ő helyzetük teljesen elfogadhatatlan, és itt gyakorlatilag diszkriminációról van szó. A mobilitás azt követeli meg, hogy a demokráciákat megerősítsük, és megerősödjön a bizalmunk azokban az intézményekben, amelyek bennünket képviselnek. Ezért elengedhetetlen, hogy minden európai polgár szavazhasson a nemzeti, valamely nemzeti választás alkalmával. Elfogadhatatlan az is, hogy valaki egy adott tagállamban éljen, ott fizessen adót, és ne szavazhasson a nemzeti választások alkalmával. egy olyan megoldást tartani kell fogadhatónak, amely az európai választások rendszeréhez hasonlatos, a, tehát vagy a nemzetiségünk szerinti országban szavazhatnánk, vagy abban az országban, ahol élünk. Azok, akik szoros kapcsolatokat ápolnak hazájukkal, továbbra is szavazhatnának ott. Azok a polgárok azonban, akik egy másik tagállamban élnek, vagy esetleg ott születtek és nőttek fel, azoknak ebben az országban kellene tudniuk szavazni. Az Európai Bizottság 2013-as jelentésében elismerte a fellépés szükségességét, a válaszadók 72%-a úgy vélekedett, hogy elfogadható, hogy valaki abban az országban szavazzon, ahol él. Az Európai Bizottság is fontosnak tartja lehetővé tenni a szavazati jog érvényesítését abban az országban, ahol valaki él és adót fizet. Itt egy jogfosztásról van szó, és a szavazáshoz való jogot az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyik cikkében szerepeltetni kívánja, illetve fontosnak tartaná ezt. Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján lehetősége rendelkezik arra, hogy más intézményeknél szóba hozza ezt a problémát, és fellépjen ennek orvoslása érdekében. Kérem ezért az európai parlamenti képviselőket, hogy lépjenek fel ebben a kérdésben, és tartsák nyitva a petíciót. A egyik gyermekem nem sokára betölti a 18. életévét, szeretne élni az egyik alapvető demokratikus jogába, tehát hogy szavazhasson, kérem, segítenek, kérem segítsenek neki ebben, köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm, hogy felhívta a figyelmet erre a fontos problémára. Most pedig Curtin Darling asszony kapja meg a szót. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném támogatni a petíciót, Elég nagy kampányt folytatunk az EU-ban a demokratikus jogok kiterjesztése érdekében. Sokat teszünk itt Európában, EU szinten is, az alapjogok, a szabad mozgás jogának a megvédése érdekében. Láttuk, hogy a munkaerőpiaci mobilitás mennyire fontos, bátorítjuk az embereket, hogy éljenek ezzel a joggal. Demokratikus jogokat érint ez az ügy és olyan jelentőségvé vált az az ügy, ami miatt a parlamenthez fordultunk. Vannak konkrét országok, az én hazám is ide tartozik, amelyek határidőt szabnak meg a választáson való részvétel demokratikus jogával kapcsolatban. Ha valaki Nagy-Britannián kívül él 15 évnél hosszabb ideig, akkor elveszti az Egyesült Királyságban a szavazáshoz fűződő jogát. Hát a petíció benyújtóihoz hasonlóan is azt kérjük, hogy az Egyesült Királyság kormánya reagáljon, és talán más tagállamok is alkalmaznak ilyen időbeli korlátot a demokratikus jog gyakorlására, ami elfogadhatatlan. Elhangzott, hogy az Egyesült Királyság kormányát adott többségi párt egy, van egy ki, nyilatkozatot adott ki, amelyben egy új kormány majd esetleg meg felülvizsgálja ezt a kérdést. Az európaiak kétharmada egy felmérés szerint nem ért egyet azzal, hogy meg lehet akadályozni a demokratikus jogok gyakorlását. A Juri szakbizottsághoz is fordultunk, több mindent próbáltuk megtenni, már megtenni, most itt azt kérjük, hogy a petíció benyújtóit támogassák. Elnök, köszönöm. Elnézést kell kérnem a bizottságtól, hiszen jelen vannak, és nem adtam meg a szót. Ezt mindenképpen azonnal megtettem volna a petíció benyújtája, benyújtója után, de most Vasi Tibornak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megismételni, hogy a bizottság tisztában van a szabadati jogtól való megfosztás problémájának a súlyosságával. Már 2013-ban bejelentette a bizottság, hogy valamit tenni kell mert valóban öt olyan eh, tagállam van, amelyekben az állampolgárok, eh, miután éltek a szabad mozgáshoz eh, fűződő jogukkal, elveszítik az egyik legfontosabb politikai jogukat. A bizottság nagyon fontos lépéseket tett idén, kiadott egy ajánlást, amelyben megpróbált reagálni tagállamok aggájaira. Ebben az ajánlásban a bizottság aláhúzta, hogy a szavazati jogtól való megfosztással megbüntetik azokat az a polgárokat, akik élnek a szabad mozgáshoz fűződő joggal. A bizottság több konstruktív megoldásra tett javaslatot. Például felhívta a bizottság ezeket a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé az állampolgáraik számára, hogy megtartsák szavazati jogukat, amennyiben az ország, a századási országok politikai élete iránti érdeklődésüket bizonyítani tudják, tehát ne veszítsék el automatikusan a szavazati jogukat, hanem azok, akik a származási országok politikai életében részt kívánnak venni, és érdeklődést tanúsítanak ez iránt, az ő számukra tegyék lehetővé a nemzeti parlamenti választásokon való részvételt. Emellett az ajánlás mellett a bizottság több gyakorlati, praktikus intézkedést is javasol. Például javasoljuk azt, hogy a nemzeti parlamenti választásokon való részvétel külföldön élő polgárok esetében legyen lehetséges elektronikus szavazás formájában. Például osztrák állampolgárok, akik más tagállamban élnek, a saját osztrák parlamenti választásokon e-mail szavazással is részt vehetnek. Ez egy nagyon jó gyakorlat, és ezt az érintett öt országot arra bátorítjuk, hogy alkalmazanak hasonló megoldást. A tagállam időben megfelelő tájékoztatást kell, hogy adjon arról, hogy milyen feltételekkel élhet valaki a e, parlamenti választáson való szavazási jogával a származási országában. E, tehát idén évelején tettük ezeket az ajánlásokat. Szerintünk ez jól illeszkedik a jelenleg tagállamokban zajló vitába, és ez egy inkluzív, arányos megközelítés lehet. Az Egyesült Királyságban még ugye nem ez a helyzet, de azt örömmel látjuk, hogy azért vita már elindult, ahogyan hallottuk, a különböző választásokhoz kapcsolódó kampányok során ez, ez fontos kérdés volt. Ami szerintünk a bizottság ajánlása kiegyensúlyozott megközelítésen alapul. Figyelembe kell venni, hogy a parlamenti választások azért tagállami kompetenciába tartozó ügyek, tagállamok döntenek arról, hogy kinek biztosítják a nemzeti parlamenti választásokon való részvétel jogát de hát azok a polgárok, akik az egyik legalapvetőbb jog, a szabad mozgás jogátval élnek, ezt gyakorolják, azokat nem, ne lehessen megbüntetni a szabadat jog megvonásával. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon nyílt és nagyon őszinte választ. Most elkezdjük a vitát. Zaborska képviselő asszony, nem elnézés, Stanokka. Tanok asszony rosszul olvasható itt ezen a papíron, és nehéz név. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném megköszönni a petíció benyújtójának, hogy felvetette ezt a kérdést. Ezzel a petícióval ugyanis eh, segítenek eh, a képviselőknek is, akik eh, küzdenek az európai polgárságért, hogy ez valami plusz érték legyen, és ne a tagállami eh, állampolgárságból eredeztető jog. A korábbi parlamenti össze, eh, korábbi parlamenti ciklusban is eh, készült egy vélemény erről. Én saját magam voltam a Libe szakbizottságban egy ilyen az európai polgárságról szóló jelentés készítője és az európai polgárság, mint hozzáadott érték, amivel több jog jár az európai polgároknak. Erről szólt a jelentésem. És ehhez egyik alapvető jog a nemzeti választásokon való részvétel. Sajnos itt a parlamentben nem sikerült megfelelő többséget állítani a, a vélemény mögé. A tagállam itt a parlamentben, tehát megbukott ez a, a vélemény, nem sikerült a többséget megkapnia. Nem tudom, hogy az új összetételű parlamentben mi lesz a helyzet, de hát meg kell próbálnunk ismét. 2013, hogy az Európai Polgárság éve volt, és minden jelentés, amelyet különböző szakbizottságok, így a petíciós szakbizottság is tárgyalt, mindenben a, csak a szabad mozgáshoz fűződő jogról volt szó. Ezt határon átnyúlóan ezt tesztesíti meg az európai polgárok egyik legfontosabb jogát, Egyetértek azzal, hogy hát az önök számára személyükben ez egy nagyon szörnyű történet. Tehát az, hogy sem ön, sem a gyermekei nem szavazhatnak, nem vehetnek részt a választásokon. Elnök asszony, talán lenne egy javaslatom, talán kezdeményezhetnénk valamit, elkészíthetnénk egy anyagot, valamilyen nyilatkozatot a petíciós bizottság részéről, hogy mennyire fontos ez a petíció, és annak tárgya a választásokon való részvétel joga. Öt tagállamot említettek. Ezek gyakorlatilag megsértik az Európai Emberi Jogi Egyezményt. Ennek az első jegyzőkönyve, ha jól emlékszem, arra kötelezi az államokat, az Európa Tanács tagjait, hogy tartsanak e-, e-, demokratikus választásokat, és az ezen választásokon való aktív és passzív választó jogot is biztosítani kell a polgáraiknak. Tehát elméletileg, most mondom a petíció benyújtójának, az Európai Emberjogi Bírósághoz is fordulhat de ezt megelőzően a, el kell menni ugye a brit hatóságokhoz, az, végig kell menni az összes vagy jogolvasati lehetőségen, és a legvégén lehet Strasbourghoz fordulni, de van ilyen lehetőség. Európai Parlamentben, EU tagállamként mi az Európa Tanács tagállamai között mi bajnokai akarunk lenni, az ilyen jogok érvényesítésének, ezért mindenképpen küzdenünk kell a demokratikus részvételt csorbító eh, rendelkezések ellen. Köszönöm szépen, Stanorka asszony, most remélem jól ejtettem ki. Most pedig szeretném Peter úrnak megadni a szót. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Néppárt frakció nevében én is szeretném megköszönni ezt a petíciót, mert ez lehetővé teszi, hogy a e, petícióhoz fűződő jog e, e, nagy fontosságát és a mi szakbizottságunk munkájának a jelentőségét kidomborítsuk. Mi az EU polgárok jogaiért, az Európai Polgárság intézményéért küzdünk. Ez az ajánlás a tagállamok felé csak úgy szólhat, hogy foglalkozunk el azzal, hol van a szubszidiaritás határa. Van itt ugyanis egy ellentmondás a szabad mozgáshoz fűződő európai joggal kapcsolatban ezeket a szabadságjogokat az Európai Unión belül helyezzük el, ott eredeztetjük, és ekközben az egyik legfontosabb demokratikus jog elvész. A választáson való részvétel alapvető polgári jog. A bizottság, az Európai Bizottság 2013-ban kihangsúlyozta az Európai Polgárságról szóló jelentésben, hogy a polgárok az EU demokratikus életében való részvétel minden formája az Európai Polgárság kulcs eleme és központi eleme. És hogyha ezt tudjuk, akkor ez csak azt jelentheti, hogy a jelenlegi helyzet ezekben az érintett országokban a e, választási joggal kapcsolatban megsértik e, az alapvető európai e, szabadságjog gondolatát. Azt javaslom, hogy mielőtt a mi szakbizottságunk saját maga lépne, szervezünk az AFKO szakbizottságban egy meghallgatást, illetve várjuk meg ezt a meghallgatást, ami decemberben lesz az AFKO-ban, az Alkotmányi Bizottságban, és nyilván nyitva marad ez a petíció, és a meghallgatás után vonjuk le a következtetéseket, és valamit a mi szakbizottságunk is majd akkor lépjen. Köszönöm. Ordet Ceballos. Ordet eh, är ditt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos téma, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság ilyen pozitívan válaszolt a felvetésre. Ami a szavazási jogot illeti, a külföldi lakosok esetében más és más vélemények alakulnak ki. Svédországban ezt a kérdést megvitattuk, az állampolgársági jogot, lehetővé tettük a kettős állampolgárságot. Korábban lehetett két tagállamban is szavazni. Az új jogszabálynak nem az volt a célja, hogy ne lehessen két, jogszab- két tagállamban szavazni. Nos, jelenleg nem az a problémánk, hogy az emberek túlságosan nagy mértékben vesznek részt eh, a közéletben, eh, vagy teljesítik állampolgári kötelezettségeiket, nem erről van szó, és ez a probléma nem csak egy tagállamban eh, érvényes. És ne felejtjük el, hogy ez a probléma, amit felvetett a petíció benyújtója, ez két tagállamra is vonatkozik, a születés szerintiben és az élés és a, a, a lakóhely szerintiben is. Elnök, büszke vagyok arra, hogy svéd állampolgár lehetek. You're not used to me speaking Swedish, everyone. <laughs> Mindenki meglepődött, hogy elkezdtem svédül beszélni, de végül is van anyanyelvem nekem is. Nagyon szép nyelv, a svéd láthatják, hallhatják. Igen, elnök asszony, annyi nyelven beszél, irigylem. És spanyolul fogok most beszélni. A petícióval kapcsolatban először is Kóterül asszonynak köszönetet mondok, azért is, mert elhozta hozzánk ezt a petíciót, hanem azért is, mert kiválóan példázza azt, hogy milyen jól működik a mi szakbizottságunk. Egy illegális urbanisztikai projekt sorsáról van szó, és láttuk, hogy a petíciós szakbizottság meg tudta oldani az ügyét, ő addig nem nyughatott, amíg nem született megoldás. A második ok, amiért szeretnék köszönetet mondani Kodzeri asszonynak, az az, hogy ez a kérdés túlmutat a szakbizottsági hatáskörökön, nyilván az Alkotmányi Bizottság is bizonyos szempontból illetékes. Ezek olyan kérdések, amelyek foglalkoztatják az egész Európai Uniós lakosságot, nyilván az európai polgár sághoz hozzátartozik a szavazati jog is. Kérdés az, hogy mennyire kell figyelembe venni a, lak, a, a letelepedés helyét. Szerintem függetlenül ettől, hogy hol lakik az európai polgár, meg kell adni neki a jogot a szavazásra. A Let Me Vote kezdeményezést fölkaroltuk a választási kampány során is. Egyébként ez 2012-ben kezdődött, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság is intenzíven foglalkozik ezzel. Kérem, gondolkodjunk el azon, hogy a fiatalok, akiknek a kezében van Európa jövője, hogy ezeknek az európai fiataloknak is tudniuk kell azt, hogy lehetnek európai, aktív európai polgárok, és szavazhatnak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mici asszony. <coughs> Grazie, Chair. Én akkor să ne schelem lingua să Malti. Köszönöm szépen. Köszönöm. nagyra becsülöm a különböző véleményeket, Koterell asszony. Nagyon fontos kérdést hozott ide. Megértem, hogy frusztrálva érzi magát is, és a családja is igen frusztrált, hiszen letelepedett egy országban, hozzájárul ennek az országnak a boldogulásához, de korlátozva vannak jogai, nem szavazhat ebben az országban, tehát megértem őt. Aztán a bizottság véleményét is értem meghallgattuk, hogy a bizottság hogyan lép fel ebben a témában, de óvatosnak kell lennünk, mert jelen esetben nem lehet mindenkire konfekció méretet alkalmazni. Én egy kis országból származom, 400 ezer lakosa van Máltának, ahonnan érkeztem, és az a parlamenti választásokon 230 ezeren szavaznak. Sok máltai azonban külföldön él. Milyen következményei lennének, milyen következménye lenne annak, hogyha a külföldön élő máltaiak nem szavazhatnának? a demokratikus jogok, illetve a mozgás szabadságának a kérdése merül itt fel. Szeretném, hogyha minden országban ezt a dolgot meg lehetne oldani. A bizottság a hozzászólásának a végén hangsúlyozta azt, hogy tagállami álláskörről van szó, tehát a tagállamok döntenek arról, hogy kinek van joga részt venni a tagállami parlamenti választásokon. Sajnálatos módon azonban egyensúly hiányról van szó, hiszen vannak olyan emberek, akik letelepettek, állandó jelleggel egy másik országban élnek, az ő helyzetükkel is foglalkozni kell, és szerintem a megoldásnak, megoldást úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vegyük a szobaforgó ország érdekeit mindenképp féleképpen figyelembe kell venni, hogy milyen demokratikus jogai vannak egy európai polgárnak. Eltérő szituációk vannak. Szerintem a kis országokat nem kell más elbírálás alá helyezni. Az emberek szeretnének szavazni, de a szavazat felelősséggel jár. Minden egyes szavazó esetében és minden egyes megválasztott kormány esetében. Szeretnék sok sikert kívánni a bizottságnak, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott megoldást érjen el. A tagállami kormányoké végül is a végső felelősség Monsieur Lavrilleux, la parole c'est à vous. Lavrilleux úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Olyan témákon gondolkodunk el, amely minden egyes tagállamban érzékeny téma, mert amikor a szavazati jogról beszélünk, akkor alapvetően állampolgársági jogról is beszélünk, arról, hogy kine, ki élvezheti az állampolgári jogait, kinek vannak európai jogait. Mindenki kettős állampolgár, megvan a születésünk szerinti tagállamunk hoz tartozó állampolgári jog, és mindenki európai polgár is. Egy brit polgár nyújtotta be ezt a petíciót, aki Spanyolországban lakik, tartósan, kétszeresén is akadályoztatva van az ő szavazati joga, ha jól értettem, több mint 15 éve az Egyesült Királyságon kívül él, ezért nem tud Nagy-Britanniában szavazni. és mint ilyen, mint külföldön élő brit állampolgár nem jogosult arra, hogy eldöntse, vagy részt vehessen annak az eldöntésében, hogy ki irányítja az országot. Franciaországban van egy nagyon hasonlatos probléma, ahol nincs időkorlátozás. Itt arról van szó csupán Franciaországban, hogy a külföldi lakosok, akiknek nincs franciaországi címe, nem vehetnek részt a parlamenti választásokon. Franciaországban. 2012-ben volt az utolsó választás, megpróbáltuk akkor ezt megoldani, és ezt úgy oldottuk meg, hogy van egy olyan franci, vannak olyan francia nemzetgyűlési képviselők, akik a külföldön lakó franciákat képviselik. Ugye egyetemes választójogról beszélhetünk, úgy gondoltuk, hogy ennek érvényesülnie kell. 11 választókerületre osztottuk fel a világot, és Függetlenül attól, hogy 1, 10, 15, 20, 40 éve él valaki mondjuk Ausztráliában, van egy Ázsia ö, csendes óceáni választókörzetünk, és ennek a választókörzetnek van egy képviselője Franciaországban. Ilyen értelemben támogatom ezt a petíciót. Másik, egy, más szempontból, ugye arról van szó, hogyha az ember letelepedett egy országban, ahol letelepedett egy országban, de nem állampolgára az ember ennek az országnak, akkor végül is elégséges, hogy az ember csak a helyi vagy regionális ö, választásokon vegyen részt, és nem a parlamenti választásokon. Franciaország erre nem volt hallandó, tehát egy európai polgár, aki Franciaországban él, indulhat, vagy szavazhat is a helyi választásokon, de nem lehet polgármester, nem lehet polgármester helyettes sem, hiszen ezek elektorok, akik végül szenátorokat választanak. Tehát itt egyfajta szuverenitási probléma lenne Franciaországban. A kollégáim azt mondják, hogy mi mind európai polgárok vagyunk, mindannyiunknak meg kell adni a lehetőséget, hogy szavazzunk. Igen, mind európai polgárok vagyunk, de az európai választásokon, csak a 28 európai tagállam polgárai szavazhatnak. A többiek, akik itt laknak Európában, de nincsen európai állampolgárságuk, nem szavazhatnak az európai választásokon. Ezt az elvet kell megtartanunk, Tudjuk, hogy ez egy olyan téma, amire mindenki nagyon érzékeny. Nem mondjuk azt, hogy minden tagállam gondolkodjon el azon, hogy kinek lehet szavazati joga, esülhet jól is, rosszul is. Nem akarok én itt Európa ellenesnek tűnni. Van sok ország, akinek nem föderális a szemlélete. Úgy gondolják, hogy ők szuverén országok, akik akik az Európai Unió keretében működnek együtt. Én is azt gondolom, hogy ennyi elég. Tehát a petíció egyik részével egyet tudok érteni, a második részével nem tudok egyet érteni. A kormánynak, szóba forró kormánynak ezt meg kell tudni oldani. Köszönöm. Mrs. Cotterill. Köszönjük szépen. Katerél asszony szeretne zárásképpen mondani valamit? Köszönöm szépen, tudom, hogy nincs sok idő, rövid leszek ezért. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak és a képviselőknek és, valamint a petíciós szakbizottság egészének, hogy érdeklődnek a petíció iránt és támogatják ezt. Az Európai Bizottság elmondta, hogy nem szabad senkit megbüntetni, amiért él a mozgás szabadságának jogával, ezt nagyon fontosnak tartom, különösen annak tükrében, amit a képviselők mondtak. Egy egész generációnyi polgár mozog Európában, munkát keresve más tagállamban. Biztosan eltelik majd még néhány év, amíg hazatérnek, és fontos, hogy addig szavazhassanak abban az országban, ahol élnek. Emellett az Európai Bizottság és a képviselők is támogatásukról biztosították azt az opciót, hogy adott politikai szándék megléte esetén támogatni lehetne azt, hogy minden európai polgárt valóban megélessék ugyanazok az ö, demokratikus jogok ö, függetlenül attól, hol élnek. Remélem az Európai Bizottság megvizsgálja továbbiakban, hogy mit lehet tenni. Remélem mielőbb cselekszik is, és nem kell sok évet várni, amíg változik a helyzet, és köszönöm szépen Beszere asszonynak, aki beszélt az előző petíciómról is, amelyet benyújtottam ide a petíciós szakbizottsághoz, és amelynek nyomán valódi változásra került sor. Úgy gondolom, csodálatos munkát végeznek, és köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy ma elmondhattam itt a petícióm lényegét. Köszönöm szépen! Azt hiszem világosá válhatott, hogy mindenkit nagyon érdekel ez a téma. Én jól ismerem a kollégákat, és látom, hogy valóban nagyon fontos ez az ügy mindannyiunk számára zárásképpen. Azt hiszem, elmondhatjuk azt, hogy a petíciót nyitva tartjuk, nem zárjuk le. Én azt javasolnám, hogy hívjuk meg Timmermans urat, aki a szakbizottságunkért felelős alelnök. Azért, hogy együtt nézzük meg ezt a kérdést. Ő a jobb jogalkotásért felelős, és a meghallgatások alkalmával felajánlotta, hogy a lehető leg hamarabb szeretne majd ellátogatni hozzánk. Itt van most ez a lehetőség, egyedülálló lehetőség, hogy meghívjuk őt, és megvitassa velünk ezt a kérdést. Ezt javasolnám tehát, és talán az Európai Bizottság felé fordulva el fogjuk olvasni az önök ajánlásait, amelyekről beszéltek is, de jó lenne, ha tisztáznák, hogy az önök által említett öt ország mely öt ország konkrétan. Javasolnám továbbá, hogy mi, a petíciós szakbizottság írjunk levelet az Egyesült Királyság kormányának és a felelősöknek, és hangsúlyozzuk, mennyire fontosnak az európai polgárok demokratikus jogai. Egyet tudnak érteni ezzel? Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm. Ezt akkor lezárhatjuk. Van még néhány percünk. Kateri asszony itt maradhat, ha kívánja. Ugyanakkor el is hagyhatja a termet, ha szeretné. Most pedig a következő, 9-es napi rendi pont következik, a 1767 per 2012-es számú petíció Fulvio Albano, olasz állampolgár és mások által benyújtva, amely az Európai Bizottság közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályainak megszegéséről szól, parancsoljon. Meg is adom a szót. Köszönöm, köszönöm a meghívást. A petíciót az ASZO biomédika Szövetség nyújtotta be, akik az, ez egy olyan szövetség, ami az egészségügyi ágazatban működő vállalkozások tulajdonosait tömöríti. Mi a gond? 2012-ben született egy törvény, amelynek értelmében a hatóságok megváltoztathatják, újra tárgyalhatják a közbeszerződési szerződékben az árat. Most ez gyakorlati szempontból azért fontos, mert az egészségügyben nem csupán erről van szó, hanem a szerződés, ez egyéb szerződéses feltételeket is újra kell tárgyalni, nem csak az árat itt alapvetően ö, olyan közbeszerzésekről van szó, akiket, amelyeket már odaítéltek, de a, ö, de a referencia árakat újra lehet tárgyalni az új jogszabály értelmében. Miután eléggé kaotikus helyzet alakult ki, az olasz hatóság egy értelmező körlevelet ö, kellett, hogy kiadjon, kellett volna, hogy kiadjon, a bizottság erre kötelezte az olasz hatóságot, de az olasz hatóság aztán 2014-ben megerősítette, hogy újra tárgyalhatók a közbeszerzési szerződések 5%-kal, csak 5%-kal változhat az ár, illetve az egyéb feltételek is. Számunkra ez egyáltalán nem jelent értelmezési könnyebbséget, továbbra sem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, a termékek minőségéről és a szolgáltatás minőségéről is szó van, úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni az egészségügyi szolgáltatások meg ágazatban. Ne felejtjük el, hogy az árcsökkenésnek minden esetben hatása van a minőségre, az, a termék vagy a szolgáltatás minőségére. Egyébként van egy közbeszerzésekről szóló irányelv, ez a 18 per 2004-es irányelv, ez egy nagyon fontos elv, ami ebben megvalósult, tehát nem szabad a verseny szabályokat megszegni sem, a újra tárgyalást nem szabad megengedni, hogyha ott komoly módosítás van. Mindenképpen szeretnénk elérni, hogy az olasz kormány fellépjen, mert ha ezt nem teszi meg, annak hatással lesz a szolgáltatásra, az egészségügyi szolgáltatásra és a polgárok által igénybe vett szolgáltatásokra. Köszönöm. A bizottság következik Silvio Griego. Eh, grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony megköszönöm az Asso Biomedica Szövetség képviselőjét, örülök annak, hogy a bizottság figyelmébe ajánlja ezt a petíciót. 2012-es petícióról van szó, hiszen abban az évben jelent meg ez az olasz jogszabály. Arról van szó, hogy úgy véli a petíció benyújtója, hogy a közbeszerzésre vonatkozó európai jogszabályokat megsérti az olasz kormány ezzel a jogszabályjal a DigiMarkt felvette fölvette a kapcsolatot az olasz hatósággal, hogy megtudakoljuk pontosan milyen célra született ez a jogszabály. Számos értelmezési probléma merült fel a jogszabályjal kapcsolatban a közbeszerzésekre vonatkozóan. Tehát konkrétan arról van szó, hogy a közbeszerző, közbeszerződési a közbeszerzési szerződés nem lehet alapvetően megváltoztatni az érvényesség időtartalma alatt. a jogszabály értelmében az árat nem lehet, hanem újra is kell tárgyalni, illetve az is arra is lehetőség van, hogy a szerződés időtartamát megváltoztassák, de más alap feltétel nem került, más alapfeltételt nem lehet megváltoztatni, legalábbis erről számoltak be az olasz hatóságok képviselői. az, igazság, az egészségügyi minisztériummal, a pénzügyminisztériummal és a gazdasági eh, minisztériummal egyeztettünk. A legutóbbi értelmező körlevelet 2014. szeptemberében adták ki. Nem tudom, hogy a petíció benyújtója ismeri ezt a körlevelet. A bizottság, szolgál, a bizottság szerint az értelmezési problémát ez a körlevéli máron megoldja, tehát más alapelemeket is meg lehet változtatni, újra lehet tárgyalni a közbeszerzési, közbeszerzési szerződésben, tehát nem csak az árat. Az legutolsó körlevél fényében úgy véli a bizottság, hogy az értelmezési kérdést tisztáztuk, tehát úgy döntöttünk, hogy nem kezdjünk bele egy szabálysértési eljárásba, hiszen ez lett volna egyébként a logikus következmény, logikus következő lépés. Úgy véljük, hogy az értelmező körlevélnek az volt a célja, hogy a közbeszerzése vonatkozó európai jogszabályok alapelvét tiszteletben tartsa, és ez megvalósult. Intervenciones alguien que... Köszönöm. Még valaki szeretne hozzászólni? Péter. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a petícióban jó és rossz hírek is felelhetők. Láthatjuk azt, világosan, hogy a szuboptimálisan végrehajtott jogszabályok mit is jelentenek a gyakorlatban. Legalább két évig tartott tisztázni a helyzetet, és hát itt nyilván üzleti szerződésekről van szó, üzleti érdekekről, amelytől vállalkozások és munkavállalók függnek, az egészségügy védelméről van szó, és az ellátás biztonságáról, és eddig Két évre volt szükség a helyzet tisztázására, mint ahogyan mondtam, hát ez azért nem túl üdvös állapot. A jó dolog az, ezzel szemben, hogy az Európai Bizottsággal sikerült tisztázni a dolgot, és világos most már a jogalap. Én majdnem azt javasoltam, hogy zárjuk le a petíciót, de most a benyújtó legutolsó mondata mégis meghökkentett, nevezetesen az Európai Bizottság azt mondja, hogy kiadtak egy dokumentumot, de ez még nem jutott el a petíció benyújtójához. Szép és jó az, hogyha tájékoztatják az olasz kormány, de az igazi címzet lényegében a petíció benyújtója kell, hogy legyen. Hiszen neki kell nap mint nap szembesülnie az adott helyzettel. Tehát a kérdésem a petíció benyújtójához a következő. A petíció benyújtója ismeri -e ezt a dokumentumot, és hát hogyha nemet mond, akkor nyilván gyorsan tisztáztuk a helyzetet, ha igen, akkor a további kérdésem az, hogy sikerült-e az Európai Bizottságnak tisztáznia ebben a dokumentumban a lényeges pontokat. Ha nem, ha nem kapta meg a petíció benyújtója ezt a dokumentumot, akkor szerintem kövessük nyomon a helyzetet, és várjuk meg, hogy a petíció benyújtója ö, utólagosan beszámoljon erről, és utána tudjuk majd lezárni a kérdést. Az összes érintett, tehát a petíció benyújtója, az Európai Bizottság és a tagállamok számára is az lenne nyilván a kedvező, hogyha a jövőben az, az ilyen és ehhez hasonló helyzeteket gyorsabban tisztázzuk, hiszen így bizonytalanság jön létre, zavar keletkezik a rendszerben, és mindig hozzájárul ez az Európa ellenes hangulathoz is, hiszen tudjuk, hogyha valami nem működik, mindig Európát hibáztathatjuk, úgyhogy jó hírek is vannak itt, rossz hírek is, én tehát azt kérdezem a petíció benyújtójától, hogy ismeri ezt a dokumentumot, vagy sem. Gracias, Peter. Más inter... Köszönöm szépen. Még valaki esetleg? Jó, akkor a petíció benyújtója következik. Köszönöm. Nem. A mi szövetségünkhöz nem érkezett el ez az értelmező körlevél, tehát az olasz hatóságok továbbra is a 2012-es jogszabály értelmében tárgyalják újra a közbeszerzési szerződéseket, semmire nincsenek tekintettel, hozzánk nem jutott el ez az értelmező közlevél, és azok az egészségügyi szervezetek, akikkel kapcsolatban vagyunk, nem utalt arra, hogy létezne egy ilyen kör, körlevél, értelmező körlevél, és az olasz jogalkotás sem tájékoztatott minket erről. Péter? Most äh, ebben az esetben akkor én azt mondanám, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, ne zárjuk le, és másodszorban abból indulok ki, hogy ez a körlevél nem titkos, nem bizalmas. Kérnénk akkor az Európai Bizottságtól, hogy Tegyék hozzáférhetővé ezt a dokumentumot a petíció benyújtójának, hiszen ez alapvető ahhoz, hogy megoldódjon a probléma. Számomra érthetetlen az, hogy az érintett nem tud erről az egészről. Fogalmazunk, úgy nem szép dolog ez. Lehet, hogy az olasz hatóságok feledkeztek meg róla, nem tudom, de minden esetre hagyjuk egyelőre nyitva a petíciót. Köszönöm, a petíció benyújt... A bizottság szeretne még valamit mondani? Igen, köszönöm. Pontosítanék valamit. A petíció benyújtójának augusztus 18-án írtunk egy levelet, amelyben jeleztük, hogy az olasz hatóság előbb-utóbb megjelenteti majd ezt az értelmező körlevelet. Tehát ennyivel szeretném kiegészíteni azt, amit mondott a petíció benyújtójának. Nyilván szeptember elején kaptuk csak meg mi is a körlevelet. Ez egy nyilvános dokumentum, ez az értelmező kör, körlevél, és azonnal át is adhatjuk a petíció benyújtójának, hogyha igényt tart el. Les parece que hasta que... Elnök. Ha gondolják, akkor amíg nem tisztázódik a helyzet, addig nyitva hagyjuk ezt a petíciót, reméljük, hogy addig rendeződik minden, tehát addig nyitva hagyjuk ezt a petíciót, ez így jó? Igen, köszönöm. A gond csak itt, hogy nem nekem kell csak erről tudomást szereznem, hanem az egészségügyi hatóságoknak is. Mert hogyha ők nincsenek tudatában annak, hogy hogyan kell a jogszabályt értelmezni, akkor számunkra a probléma ugyanúgy fönnáll. Elnök, igen, jó, akkor nyitva tartjuk, nyitva hagyjuk a, ki, nyitva hagyjuk a petíciót. Colin Baines következik. 647-es petíció, a Greenpeace a Greenpeace petíciója, és e, több mint 1500 aláírás tartozik hozzá. Uh, hello! Üdvözlök mindenkit! Nusser Vances, Nussa Urbáncsicsnak hívnak, Colin eh, Baines-t helyettesítem, a eh, Transplanter és eh, közlekedés és környezet szervezet is részese ennek a petíciónak, tehát mi is aláírtuk ezt. so that we are now just taking a small brief. I don't know really why, but... Volt egy kis technikai szünet, megpróbáljuk a PowerPoint prezentációt technikailag lehetővé tenni, ha sikerül. Meg kell nyomni valahol egy gombot, és akkor látják majd a óliákat. Okay, so the secretariat, they were looking for you every... A titkárság mindenhol kereste önt, nem tudtuk, hogy itt van a teremben, ezért volt ez a kis csúszás. Tehát Colin Baines, a Cooperative Groupot, a Greenpeace-t, a WWF-et, a Friends of Earth Europe-ot képviselte. Parancsoljon öné a szó megtartatja az előadást. Elnézést a kis zavarért, és én nem Colin Baines vagyok, Nusa Urbancsics a nevem, a Transport and Environment szervezetet képviselem, Colin baines helyettesítem, az én szervezetem is ugyanis részese a petíciónak. Azt gondoltam, hogy könnyebb elmondani a hozzászólásomat, hogy ezt alátámasztom képekkel egy PowerPoint prezentáció keretében. 2011 márciusában már megtartottuk ezt a prezentációt, 15 ezeren írták alá eh, a petíciót, ezt bemutattuk az akkori Környezetvédelmi Szakbizottságban, és a parlamenten kívül tartottunk egy, szerveztünk egy kiállítást, és a parlamenten belül is eh, tehát volt egy meghallgatás. Tehát a petíciónkat a Cooperative UK nyújtotta be a Transport and Environment, az én szervezetem, valamint a Greenpeace, a Friends of the Earth Europe és a The Cooperative Group nevű szervezetek. Az olaj homokból kinyert kőolaj nagyobb üvegház hatású gázkibocsátást eredményez, és mi ez ellen lépünk fel. Mi is ez az olaj homok? Tehát látják, hogy az olaj homok kivonásnál milyen környezeti károk keletkeznek. Remélem, hogy látják a képet. Az olajhomok kivonás a világon a legnagyobb ipari projekt. Itt látjuk, hogy az ember milyen kicsi, a gép is milyen kicsi, a hatalmas képződményhez képest. Kanadában folyik most ilyen kinyerés, Alberta tartományban, de sok más országban is, Venezuelában, Madagaszkáron, Oroszországban, Algériában, csak hogy Nigériában, csak hogy néhány országot említsek. Nos, mi az üzemanyag minőségi irányelv? Ez az éghajlat és energia csomag része, amelyet 2009-ben fogadtak el, 2020-ra vonatkozó konkrét célokat tartalmaz. Ez a eh, csomag eh, része tisztább eh, üzemanyagokat kíván a piacra dobni, és az EU üzemanyag mix szénintenzitását 6%-kal akarja csökkenteni. Ez a klímacsomagnak csak ez az egy része, amely 5 évvel később még mindig nem teljesült, amikor közben már egy új klíma és energiacsomagról beszélünk, tárgyalunk. 2011-ben a bizottság javasolta az üzemanyag minőség irányelv végrehajtását, különböző intézkedésekkel, amely kötelezővé tette az olajcégeket, hogy számoljanak be arra az EU piacán lebonyolított értéket és értékesítéseikről. A bizottságorat pont erre kérték a petíció benyújta is, tehát egy jelentség beszámoljanak be arról, hogy mit értékesítenek az EU piacán. A bizottság tehát ezt, meg, meg ezt felvállalta. Mi is tartozik ide, nagyon sok nem konvencionális fosszilis üzemanyag, és eh, ezek eltérően eh, intenesen mások, mint a hagyományos eh, anyagok, amelyekből olajat vonnak ki. Máshogy kezelik ezeket, rosszabb, negatívabb hatásokkal járnak a környezetre. A bizottság is megerősítette azt, hogy több energiára van szükség ahhoz, hogy az olaj homokot feldolgozzák, hogy ebből kivonják az olajat. 2011-ben szavaztak a javaslatról, de nem született határozat visszakerült az anyag a bizottsághoz, a bizottság pedig úgy döntött, hogy készít egy hatásvizsgálatot. Ez a hatásvizsgálat tulajdonképpen támogatta az eredeti javaslatot. De 2014-ben, azaz másfél évvel később a bizottság úgy döntött mégis, hogy a nem konvencionális olajjal kapcsolatos erőfeszítéseket leállítja, lobbizás miatt az USA, Kanada, az egész nagy olajvállalatok lobbiztak keményen a itt közben a TTP tárgyalások is elindítak, és a Sita e, tárgyalások, tehát mindenki e, ezekben érdekelt. A lobbizás miatt most már csak e, a szélintenzitása kapcsolatban egy számot kell bejelenteniük az olajvállalatoknak. Mi is változott tehát a 2014-es javaslatban? Azt hiszem, ma ezért vagyunk itt. 2011-ben, 12-ben nem vitattunk meg szinte semmit. De a 2014-es javaslat szerint ez az irányelv már nem kötelezi az olajvállalatokat arra, hogy beszámoljanak arról, hogyha nem konvencionális olajat értékesítenek minden olajat ugyanúgy kezelnek a széndiokszid kibocsátás tekintetében, holott nyilvánvalóan eltérőek. Az NV szakbizottság ellenezte az új szabályokat, azzal érvelve, hogy ez ellentmond a jogszabály célkitűzéseinek. Tegnap volt egy meghallgatás, ahol sok minden elhangzott. A bizottság egyoldalúan döntött úgy, hogy 2020 után már nem kívánja megvalósítani a üzemanyag minőség irányelv célkitűzéseit. A végrehajtási jogszabályok nagyon gyengék, nem volt konzultáció az érintett szereplőkkel, a parlamenttel, Eh, amely úgy arra szavazott, hogy folytatni kell az irányelv eh, megvalósítását, és eh, nem volt egyeztetés a tanácssal sem. Tehát valóban nagyon nagy a probléma, és remélem, hogy a parlament tovább fogja vizsgálni, tovább fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Még csak annyit, az Nemzetközi Ügynökség, a tudomány is azt mondja, hogy a fosszilis üzemanyagok ból származó üvegházhatású gáz kibocsátást kétharmada kell csökkenteni, és közben elindul a palaolaj kitermelés, el lehetne, meg lehetne akadályozni a szignifikáns kibocsátásokat a palaolajból, és a következtetésem ezzel kapcsolatban az, hogyha 15 ezer ember aláír egy petíciót, és nem történik semmi, vagy nagyon felvizezték a javaslatot a bizottságnál, a, az irányelv kulcseleme az európai klímapolitikának. 2020 után is szükség lesz ennek az irányelvnek a végrehajtására a klímacélok eléréséhez, és ezért az Európai ezt kérjük arra, hogy határozatával biztosítsa, hogy az irányelv végrehajtása demokratikusan folytatódni fog. Köszönöm Filip, Owen a bizottságtól itt van, örülök neki, öné a szó, parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy megtartotta a PowerPoint prezentációt. Elmagyaráznám, hogy most hol tartunk a folyamatban ezzel a végrehajtási rendelettel kapcsolatban, ami a 2009-es klímaenergia csomag része, hogyan hallottuk, és most a végrehajtás elhúzódó szakaszában vagyunk egy komitológiában kudarcot vallott ennek a jogszabálynak az elfogadása, visszakerült a tanácshoz, és a tanácsban jelenleg folyik a vita erről, arról a javaslattal, amit a bizottság október 6-án elfogadott. A parlamentnek joga van, hogy megvizsgálja ezt a függésben, függőben lévő ügyet. Tegnap volt egy meghallgatás a Környezetvédelmi Szakbizottságban, a parlament két nagy pártja egyértelműen áll, még nem foglalt egyértelműen állást az ügyel kapcsolatban. Ugye a parlamentben a hagyományos eljárással majd kellő időben gondolom el fogják utasítani a szükséges többséggel, és a, bizot, a parlamentnek lehetősége van arra, hogy a bizottság éveset ellen szavazzon, tehát a megfelelő többséggel. Néhány dolog, amit, amiről hallottunk. Nincs meghatározva az olajhomok értéke, de ez, ez szerepel a anyag 19. oldalon. Nem különítjük el a többi anyagtól, amiből olajat vonnak ki, de a 6%-os cél elérésének ellenőrzése céljából igenis meghatározásra került ez a százalékos érték a összes nyers olajnak van ökológiai lábnyom értéke. Kanada vonatkozásában a 30-32. oldalon találják meg ezeket a számokat, Venezuela vonatkozóan is meghatározunk a különböző nyersolaj típusoknál az ökológiai lábnyom adatot, értéket. A javaslat már jobb ahhoz képest, ami 2012-ben, 13-ban már megjárta a szakbizottságot. Most ugyanis azt kérjük, hogy a összes kőolajfeldolgozást vizsgáljuk. Régen különbséget tettünk konvencionális és nem konvencionális termék között. Most külön vesszük az országokat, Líbiát, Venezuelát, a közel-keletet, az onnan származó különböző értékeket is be kell jelenteni a bizottságnak, amelynek alapján alakítja ki majd a politikáját. Elhangzott, hogy a bizottságnak az a szándéka, hogy leállítsa 2020 után az üzemanyag minőség irányelvet. Igen, valóban. Az idén januárban kiadott szakpolitikai keretanyagban is ezt leírtuk, és tíz nappal ezelőtti ülésen is ezt megerősítették. Tehát a bizottság valóban úgy döntött, hogy ezt a szakpolitikát 2020 után nem fogja folytatni, Viszont, hogyha a kőolajra vonatkozó beszámolói rendszer fennmarad, akkor 2030 után a 40%-os csökkentési cél eléréséhez azért erre, itt is mindenképpen szükség van előrelépésre. Elhangzott a fosszilis üzelőanyagokkal kapcsolatban, van, hogy az földben elő mennyiségről is adatokra van szükség, és az egész gazdaságban mindenképpen a foszilis energiahordozók felhasználását van célokat kell meghatározni. Mi pontosan ezt tettük, nem akarunk betiltani semmilyen nyersanyagot, csak egy olyan mechanizmust akarunk kialakítani, ami e, mostantól kezdve 2020-ig e, működik majd. Floor is open for colleagues. Most pedig a kollégák kapják meg a szót. Már egréte. Parancsolj! Köszönöm szépen! Hát én akkor Dánul beszélnék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Láthatjuk, hogy az Európai Bizottság sok esetben megteszi, amit megtud, nem csak erről az esetről beszélek most, hanem általánosságban. Az Európai Bizottság amit csak tud, megtesz annak érdekében, hogy itt a partvonalra szorítsa ezt a témát. Apróságok, mondja Juncker úr, például a műanyag tasakok által okozott szennyezésre. Sajnálatos módon láthatjuk, hogy itt is ez történik, noha ezek, a, ezek az anyagok nagyon nagy károkat okoznak. Az erre vonatkozó ismereteket azonban félre söpörjük, és úgy teszünk, úgy hozunk döntéseket, mintha mindez nem számítana. Láthatjuk, hogy mi történik az MV szakbizottságban is. Mindenképpen szükség van arra, hogy az Európai Parlament, ez a szakbizottság és a nemzeti parlamentek is mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a környezetvédelem újra napirend tetején szerepeljen, más szóval, hogy ismét prioritás legyen. Ha fenntartható növekedést akarunk, fenntartható munkahelyeket, akkor a zöld fordulat az egyetlen út a megfelelő irányba. Hogyha a régi kitaposott ösvényen haladunk, állami támogatásokkal segítjük az ágazatokat, és semmiféle követeléseket nem támasztunk a gazdaság felé, akkor nem csak az éghajlatváltozás és a környezetünk látja ennek kárát, hanem végezetül az európai ipar és az európai munkahelyek is. Tehát teljesen világosá kell tennünk azt, hogy nem engedhetjük meg hogy nem engedjük meg, hogy ezeket a problémákat apróságoknak titulálják, vagy kevéssé fontosnak nevezzék. Lehet, hogy a parlament többsége úgy gondolja, hogy nem foglalkozunk a környezetvédelemmel, nem foglalkozunk az éghajlatvédelemmel, de ha így döntünk, akkor világos és átlátható módon kell az ilyen jellegű döntéseknek megszületniük. Fontos, hogy mindenki láthassa, hogy mi történik, és nem szabad, hogy az Európai Bizottság egyszerűen csak elkendőzze ezeket a gondokat. Házikamp asszony. Ö... Köszönöm, elnök asszony. Minden alkalommal sokkol engem az, amikor ilyen képeket látok az olajhomok kitermelésről, vagy olajkinyerésről, olajhomokból. Köszönöm, hogy bemutatta nekünk ezeket a képeket. És csodálkozom azon is, hogy a bizottság azt mondja, nem az a célkitűzés, hogy megtiltsunk bizonyos fosszilis üzemanyagot, hanem inkább nézzük meg, hogy hogyan tudjuk minimalizálni a következményeket. Hogyha ismerjük az adatokat, és látjuk azt, hogy milyen következményei vannak ennek, akkor csak azt mondhatjuk, hogy ezt le kell állítani. Nem folytatódhat ez így. Egyetértek kolléganőm konklúziójával, amit az előbb hallottunk. A bizottság szerintem túl könnyen kezeli ezt a dolgot, és azt mondja, hogy most a széndiokszid kibocsátást fogjuk kezelni, és ez elég, így fogjuk folytatni. A klímapanel jelentése teljesen világos volt. Ebben kimondták, hogy most kell cselekedni, most kell tenni valamit a fosszilis anyagokkal kapcsolatban is minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy visszafordítsuk a folyamatokat. És időnk nincs, elnök asszony. Az Európa Bizottság amikor azt szerintem jobban meg kell, hogy vizsgálni, hogy milyen lehetőség van arra, amit a petíció is kér, hogy állítsák le az ilyen típusú olajkinyerést. Még van 10 percünk, ami hát luxus ebben a szakbizottságban. Martin úr, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem vagyok foszilis üzemanyag szakértő, még kevésbé értek a kátrányhomokhoz, de azt tudom, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon szennyező anyagok. A bizottság elmondta, hogy mi a véleménye, függetlenül attól, hogy nekünk, hogy mi merre felé szeretnénk tendálni, tehát, hogy szeretnénk, hogyha 40%-kal csökkentenénk a széndiokszid kibocsátást, hogy az, hogy az ipari stratégiára fityet hányva továbbra is támogatják a kátrányhomokot, és figyelembe se veszik azt, hogy mi, mi mit gondolunk. Hát én szeretnék várni, kicsit naív vagyok még, zöldfülű, nemrég kezdtem a politizálást. Ugye 300 milliárdot ígértekünk Juncker, nézzük meg, mi lesz ebből. Hát, ha lesz itt egy jó meglepetés is, néhány milliárd, lehet, hogy csurran cseppen, a fenntartható fejlődési eh, projektekre, vagy eh, megújuló energiaforrásokra, és akkor így megúszhatjuk a kátányhomog eh, felhasználását. Hogyha azt mondjuk, hogy hát ezért úgyis szükség van, csináljuk úgy, mintha semmi nem történt volna, jöhet a kátányhomok, szerintem ennek rossz vége lenne, hogyha így járnánk el. Megköszönöm a petíció benyújtójának, hogy riasztott minket, minket civileket is. Az ember néha nem tud arról, hogy a bolygó számára milyen negatív hatása lehet egy nyersanyagnak. Én szeretném azt, hogyha tartós, fenntartható energiahordozókat használnánk, hogyha gondolnánk a bolygóra. Mindig mondom, most is mondom, minket megválasztottak. A nekünk és senki másnak sincs joga ahhoz, hogy szemetet hagyjunk örökül az ifjú generációk számára. Elnök, még valaki szeretne hozzászólni? Jó, hát én próbálok segítséget kérni, mert nagyon-nagyon nehéz témáról van szó. Köszönet a petíció benyújtójának. Örülök, hogy bevezetett minket ebbe a témába. Köszönet a bizottságnak, hogy megpróbálják a problémát megoldani. Nem sikerült ugyan, mert nehéz dióról van szó. Tudván, hogy a parlament is elég csúnyán beleavatkozott ebbe a kérdésbe, egy kicsit szerényen kell hozzáállnunk ehhez, én magam és mások nevében is beszélek. Mit is csináljunk most? és ezért vártam itt az emberek véleményére, hogy utat mutassanak, de senki nem mondta azt, hogy ezt és ezt kéne tenni. Nos, én azt mondom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, még egyszer kérjük meg a bizottságot arra, hogy gondolkodjon el azon, hogy mit lehet tenni. Ne felejtjük el, hogy a klímapanelre is sor került, több szakirányú ülés is lezajlott, ami indokolhatja, hogy a bizottság másként gondolkodjon, sőt, újabb bizottság is, lehet, hogy új politikai elképzelésekkel. Kérném szépen tehát, hogy térjen vissza hozzánk, és egy kicsit erőteljesebb politikai gerincet szeretnénk kérni. Az MV-hez visszatérünk, és megkérdezzük őket, hogy szerintük mit kéne tenni. Mi magunk semmit sem tehetünk, de a többi illetékes hat, bizottságra felvehetjük a kapcsolatot. Ez így megfelelő? Így ha így eljárunk, hát hogyha megfelel a zöldeknek, a szocialistáknak, meg a néppárnak is, akkor én nagyon boldog vagyok nem is vagyok szakértő, de mégis úgy érzem magam, mintha, úgy, mintha az lennék. Köszönöm szépen, most pedig mindenkinek jó étvágyat, megérdemelték az ebédet, és ebéd után megfrissülve visszatérünk.